Ről van szó. A téma a könnyű műanyag hordosakok felhasználásának csökkentése. Auken asszony következik. Én Storte. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy napot élünk meg ma. Mert óriási környezeti problémáról beszélünk, ugye több száz milliárd műanyag tasakot használ el Európa, ebből 8 milliárd egyből a természetben végzi szemétként, és ezek a számok elrettentőek. Ezek a műanyag zacskók nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is, gyakran egyéb állatoknak is egészségügyi károsodást okoznak. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a tömegét csökkenteni kell. Végre sikerült megvalósítani a hulladékkezelési hierarchiát, tehát elsősorban csökkentés, megelőzés, vagyis a cél. A bizottság statisztikákkal mutatta ki, hogy itt tenni kell valamit, és végre javaslattal élt az előző bizottság utolsó hónapjai során jelent ez meg, furcsa körülmények között, de mindegy, a parlamenthez került a dolog, és köszönöm a kollégáknak, hogy kiváló együttműködésben vitték tovább a dossziét. Gebrandi kolléga nagyon sokat dolgozott vele, köszönöm neki. Lavia úr ugyanígy, és sikerült így végül egy jó szöveget elfogadni. Ekkor jött az olasz elnökség és a tanács, és sikeresen megosztotta tanácsot, de aztán mégis csak született egy közös álláspont, ezzel foglalkozunk. Egyértelmű csökkentést ír elő a tervezet, 2018-ig gyakorlatilag minden műanyag zacskót fizetőssé kell tenni. Sok országban ez már egyébként így van, Írországban bevezették ezt a szabályt, és öt hónap alatt nagyon jelentősen csökkent a műanyag zsákok felhasználása a hort tasakok felhasználása. Portugáliában ugyanígy, ahol nincs ö, ára ezeknek a hortáskáknak, ott viszont csökkentési célokat ö, kell előírni, és ö, évente ö, fejenként ö, 90-nél kevesebbre kell csökkenteni a műanyag hortasakok felhasználását. A bizottsági javaslattal kapcsolatban a tagállamok mindenféle kritikát fogalmaztak meg, ezért is jó, hogy mi dönthetünk ebben, vagy ösztönözhetjük a folyamatot itt a parlamentben, mert itt nagyon komoly gazdasági háttere is van a dolognak, ugye nagyon sok pénzt meg lehet takarítani ezek nem gyártásával, és a környezeti kárt, amelyek nincsenek beárazva, is el lehet kerülni. És ennek ellenére még a bizottság sem volt igazán támogató az elképzeléseinkkel szemben, de nem vonta vissza végül is ezt a javaslatot. ebben a négy percben, ami rendelkezésemre áll, ez alatt is 750 ezer műanyag zsákot használnak el Európában. Képzeljék el, négy perc alatt. Ezen valamit változtatni kell, és erre irányul ez az erőfeszítés. Köszönöm azoknak még egyszer, akik pozitívan álltak hozzá a kérdéshez, és azon tagállamoknak is, amelyek jövőben mutatóan léptek. Köszönöm szépen, Augen asszony. Vella képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt, kép, tisztelt képviselők, jó napot kívánok! Azért vagyunk itt, hogy a jogalkotási folyamat utolsó napján egy olyan irányelvet fogadjunk el, amelynek célja egy nagyon súlyos és igen erősen látható környezeti probléma megoldása. A túlfogyasztás és a könnyű műanyag hortasakok szemete, amely megkerülte a hulladékfelhasználási áramokat, és tengeri hulladékként felhalmozódott több száz évig. Azonban mikroszkópikus részecskékként évszázadokon keresztül megmaradnak, és károsítják elsősorban a tengereket. A műanyag hortasakok jelenleg mintegy 100 milliárd darabszámot adnak évente csak az Európai Unióban, és 200 ezer műanyag hortasakot használ minden egy, egy, egy személy. Óriási pazarlás ez, és tulajdonképpen a az eldob, a dolgok eldobására beálló társadalom szimbólumává vált a könnyű műanyag hordasakok, amelyeket egyszer használnak és utána eldobnak, egy olyan lineális modellt jelentenek, amely a, a források rossz felhasználását szimbolizálja. Lépni kell, meg kell oldani a tengerek szennyeződését, amelyet javarészt a műanyag hulladék okoz, és a cirkuláris gazdaságba vissza kell vezetni az így megtakarított forrásokat. Az Európai Unió számára fontos kihívás ez, nem tudjuk egyedül megoldani, de a mi részünket meg kell tegyük. A csomagolási módosítás, a csomagolási irányelvben is már megcélozta a könnyű műanyag hortosakok alkalmazásának lehetőségeit. Különböző módon lehet ezt elérni. A társjogalkotók a jogalkotási folyamat elején világosá tették, hogy a feladat nem lesz könnyű. Mégis hála mindazon erőfeszítésnek, amelyet mindenfél magára vállalt, most sikerült kompromisszumra jutnunk szeretnék különösen eh, kiemelni, hogy hálásak vagyunk Margarita Oken asszonynak, az előadónak, mert nagyon elkötelezett és alapos munkát végzett a bizottsági javaslattal, ugyanúgy, mint árnyék előadói a Környezeti Szakbizottságban. A bizottság üdvözli azt a megállapodást, amelyet a társjogalkotók tudtak megalkotni, még akkor is, hogyha a bizottság véleménye szerint néhány elemet jobb lett volna, hogyha másként vagy szélesebb kontextusban értelmezünk. Mégis a megállapodás azért volt lehetséges, mert mindannyian közös célt követünk. Korlátozni akarjuk a, fogy- a fogyasztást és a műanyag hortasakok okozta szemetet. A szöveg, a mai szöveg valóban változást jelent majd e cél elérésének lehetőségeiben. Köszönöm.

L'acepta? Elfogadja Fronzulika úr kérdését? Parancsoljon akkor Fronzulika úr. Igen, itt vagyok, itt vagyok. Accept. Elfogadja a hölvény úr a kékártyás kérdésemet? Köszönöm. Hölvény úr, ön választásról beszélt, kompromisszumról. Szerintem saját életünket nem szabad kompromisszum tárgyává tenni, mert a műanyag hortasagok nagyon szennyezőek. Ezt ön is tudja. Remélem, hogy végül arra fogjuk kérni a bizottságot és a tanácsot, hogy örökre tiltsa be ezeket a műanyag zacskókat, nem csak korlátozni kell használatukat. Ezzel nem ért egyet? Thanks a lot for the opportunity. Of course I... Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, természetesen egyetértek, de hát mindenkinek meg kell tenni először a házi feladatát, mindenkinek otthon kell rendet csinálnia. Európára nem lehet testelni az összes feladat megoldását. Mi most itt európai szinten hozunk döntést, de minden tagállamnak megvan a lehetősége, hogy gyorsabban lépjen valamit ezen a területen, és aztán az Európai Uniónak is tennie kell valamit. Köszönöm. Köszönöm. Bonafé képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a Ugen asszonynak. Nagyon eltökélt volt a elmúlt hónapokban a munkájával kapcsolatban. Az olasz elnökség alatt bizony blokkolta a tanács ezt a kérdést, pedig nagyon fontos témáról van szó. Nem csak arról van szó, hogy a tagállamokat kényszerítek arra, hogy csökkentsék a műanyag zacskók felhasználását, hanem általánosságban a szennyezésről van szó, a tengerek szennyezéséről, szerintem szimbolikus jelentése is van ennek a szabálynak. Hogyha ha a megfelelő, ö, ö, megfelelő gazdálkodást meg akarnák valósítani, akkor ez túlságosan kevés. Az első alapelve ennek a, ennek a stratégiának az, hogy csökkentsük a hulladékokat. Tehát a megelőzés nagyon fontos, és ehhez megfelelő szakpolitikák kellene. Először valósul az meg, hogy a hulladék hierarchia első lépését célozzuk meg, tehát arra kötelezzük a tagállamokat, hogy pénzért árulják a műanyag zacskókat. Ezzel az irányelvvel az Európai Unió nagyon komoly eszközt tesz magáéval, a fenntartható gazdaságot próbáljuk meg ezzel ösztönözni. Fontosnak tartom azt, hogy a forrásainkat hatékonyabban használjuk fel, és ebbe az, e- ezt az elvet valósítja meg ez az irányelv, ez jó. A lineáris gazdaságban felhasználjuk a termékeket, aztán kidobjuk őket, ezért fontos az, hogy ettől eltérjünk, és a körforgásos gazdaságot vegyük figyelembe, tehát föl kell tudni használni ezeket a termékeket. Fontosnak tartom azt, hogy a zöld gazdaságot megpróbáljuk minél jobban meggyökeresztetni, és újra felhasználható zacskókra, vagy lebomló zacskókra van szükség, és ezzel kapcsolatban várjuk a bizottság új javaslatát, tehát a hulladék stratégiára vonatkozó javaslatát. Görling asszony. Köszönöm. köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen én is az előadónak a munkáját. Én üdvözlöm, üdvözöltem a bizottsági javaslatot az első verziójában, amikor először benyújtották, mert abszolút foglalkozni kell a műanyag hulladék, különösen a, a műanyag hordosakok, táskák problémáját. Számos opció van a tagállamok számára ennek kérdés megoldására. A módosítók és a végeredmény úgy gondolom, hogy nem rugalmas, és adott esetben nem működő követelményeket támaszt. Támaszt, támogatom azt, hogy az otthon komposztálható tasakok kérdését elfogadjuk és bevezessük, bár ez további adminisztratív és egyéb terhet jelent az államoknak és a, a gazdasági szereplőknek. A műanyag hulladék zöld könyvét nyomon kellene követni a biolebontható anyagokra vonatkozóan is hortasakokra. A műanyag hortasakok és környezeti hatások problematikus lehet egyéb területen is, ami az arányosság és a, a diszkriminációmentesség elvét jelenti, az egységes piacon, a belső piacon belül különösen. Úgy gondolom a vagy-vagy szenárióval az irányelvben meg kellene határozni előre a célokat. Nem tudom ezt azonban támogatni, mert úgy gondolom, hogy minden tagállamra vonatkozó fogyasztási adatok lennének ehhez szükségesek. Végül pedig hadd mondjam azt, hogy Oken asszony említette, hogy tennünk kell valamit, mert az országok nem teszik meg önmaguk. Ez természetesen nem így van, hiszen minden eh, dolog, ami eddig történt, például az én országomban nagyon gyakran felszólaltak. Felszólaltak az eddigi rossz döntések ellen, mint a rugalmatlanság és egyebek ellen. Tehát nem igaz az, hogyha Európa nem tesz, akkor a tagállamok sem teszik meg. Nem, a tagállamok a saját tempójukban teszik, és ez a legjobb módja a jogalkotásnak. Köszönöm, Herbrandi úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Even in the most remote... Köszönöm szépen, elnök úr. Még a bolygó legtávolabbi rész is Alig van olyan tengeri állat, amelynek a gyomrában ne találnának gyakran toxikus, emésztetlen műanyagot. Ez az egyik legfontosabb oka a műanyagtasak, a műanyag, a szennyeződésnek. Különböző tengeri állatok, madarak, teknősök, 100 milliárd nyi műanyag hortasakkal kell, hogy megküzdjenek, ebből fogyasztanak és gyomrukban e, végzik. Először is ez egy óriási környezeti probléma, amit azonban könnyen meg lehet oldani. Másodszorban e, nagy a, a köztámogatása is a probléma megoldására vonatkozó intézkedésekre. Ezért az az eredmény, amiről ma beszélünk, véleményem szerint a nagyon jó európai politika csinálásnak a példája. Nagyon egységes a parlament, hála a kiváló előadónak, Ókenasszonynak, köszönöm szépen innen is. De azért is, mert az elnökség, az olasz elnökség nem csak arra figyel, hogy hogyan lehet elkerülni a tagállamok közötti problémákat, hanem tulajdonképpen meg akarja a problémát oldani, ami sajnos unikális a tanácsban eljárásként. Azzal szemben, amit néhányan az Európai Bizottságban dolgoznak, és ez nem ön, Vella biztos úr, ez a jogalkotás valóban a jövőben az egyik legnagyobb Európai Uniós vívmánynak lesz tekinthető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Forenza asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát mondjam el azt, hogy hihetetlen nyomás helyezkedett ránk a különböző előállítóktól, a gyártóktól, és a bizottság is stigmatizálta ezt a egész tárgyalást, de sikerült végre megállapodásra jutni, kompromisszumra jutni a könnyű műanyag hordosagok felhasználásával kapcsolatban. Három dologra szeretnék beszélni. Először is vannak kötelező érvényű célkitűzések a tagállamokra vonatkozóan a forgalomba hozatal tiltása, illetve a, az ár bevezetése. Mindenképpen gratulálok Auken asszonynak, ezzel az irányelvel azt hiszem, hogy sikerül valamennyire megváltoztatni a fogyasztási szokásokat, tehát az egyszeri felhasználás elvével megyünk szembe. Remélem, hogy ezt a megállapodást mindenki tiszteletben fogja tartani. Az a cél, hogy három év alatt 50%-ra csökkentsük a műanyag tasakok felhasználását, és öt év múlvára meg kéne ezt szüntetni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy odafigyeljünk az áll lebomló műanyag zacskókra, mert ezek csak tovább károsítják a környezetet. Számunkra körül fontos, tehát ez a kompromisszum. A tagállamoknak folyamatosan nyomon kell követni azt, hogy betartják ezt az irányelvet, és az ellenőrzés ezen túl az bizottságra is hárul. Fontosnak tartom, hogy a környezetvédelmi szervezeteket is bevonják az ellenőrzésbe. Az elmúlt években megtudtuk azt, hogy mennyire fontos az igazságosabb Európa megvalósításáért ezt megtenni. Köszönöm. Következő felszólalónk a zöldek eh, színeiben, Rivázi asszony. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is gratulálok ö, zöld ö, kollégáimnak, Akenasszonynak különösen, hogy a parlament egy jó minőségű tárgyalást és szöveget ösztönzött és hozott létre. Új európai stratégia alakul most ki a műanyag zsákokra vonatkozóan, és ezek a műanyagok 400 év alatt bomlanak csak le, mikropartikulákká válva, és mivel ugye kőolaj alapúak, valódi mérget jelentenek sok élőlény számára. Látjuk a tengereken különösen ezeknek a hatását. Tehát egyértelmű, hogy ezeket csökkenteni kell, és 200-ról 80 ról 40-re kell 10 év alatt csökkenteni ezeknek a személyes felhasználását 2018-ig szólnak a célok, nem volt a cél és a feladat könnyű. Itt ugye azokat az ökoszisztémákat kellett figyelembe venni, főleg a vízi ökoszisztémákat, amelyek leginkább érintettek. A ördög a részletekben búvik meg, mondják ezt sok nyelven, és az úgynevezett biodegradábilis lebomló műanyag zsákok egy részéről is kiderült, hogy nem bomlanak le, hanem mikropartikulákká alakulnak, és csak növelik az ökoszisztémákra leselkedő veszélyeket. Mert a vízben lebegve ezek az anyagok továbbra is méregként hatnak. A bizottságnak sokkal tovább kellett volna menni, be kellett volna tiltani az, az úgynevezett bio lebomló, lebomló műanyagzsákok területén tiltani kéne őket, ezt az elnevezést is gyakorlatilag, mert ezt a fajta környezetszennyezést gyakorlatilag sajnos a mostani szöveg sem oldja meg. Köszönjük szépen. Most a, a EFDD frakcióból Eleonora Évi asszony kap szót. Köszönöm szépen. Sokkal rögösebb volt a tárgyalási út, mint ahogy azt lehetett volna gondolni, és nagyon rossz jeleket kaptunk azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása van ezeknek a műanyag tasakoknak a tengeri életre, a tengeri környezetre. Én nem voltam korábban tisztában azzal, hogy ennyire súlyos a helyzet, és ennyire sürgősen kéne valamit tenni, és az is elkeserített, hogy a bizottság javaslata mennyire nem összeszedett. Auken asszonynak szer szerencsére sikerült konkrétumokat becsempészni ebbe a kompromissz, ebbe a javaslatba, és persze nem tökéletes a végtermék, lehetne javítani, de hogy figyelembe véve azt, hogy a bizottság mennyire hátráltatta a tárgyalásokat, ennél jobb eredményt végül is nem sikerült elérni. Mi mindenképpen támogatni fogjuk tehát ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Függetlenek nevében Olaf Stüger egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság bölcsességében úgy határozott, hogy egy külön biztost nevez ki e területre Timmermans biztos alá. A, nagyon fontos, hogy jobban ismerjük az adatokat. Nyilvánvalóan a holland adófidesztők is szeretnék látni, hogy mi az, amire költik a pénzeket, milyen hosszú a a különböző termékek útja, honnan jönnek a banánok. Timmermans úr azonban a műanyag tasakok szabályozásával mindent tönkretenne. Ez a tipikus példája az értelmetlen szabályozáknak, Ha ezzel próbálnak meg védekezni, és ezzel próbálják legjobb tolmácsként a Juncker célokat lefordítani az emberek nyelvére. Nos, biztos, az, biztos úr, ez egy nagyon helytelen szabályozás, amely a gyakorlatban kevés eredményt fog érni. Felszólítom önöket, arra lezárt a felszólalás ideje, ezt sajnálom. Szól közbe az elnök asszony. A következő hozzászóló Péter Líze két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák, köszönöm mindenkinek, aki a műanyag hortasak irányelvben közreműködött. Köszönöm az előadóasszonynak, köszönöm új tagnak, Fölvényi úrnak, aki bár új tag, de óriási tapasztal rendelkezik saját hazájából, és hozzásegített a probléma megoldásához. Hatalmas problémával szembesülünk, ugyanis a, a csendes óceánban egy olyan műanyag szőnyeg felület van, amely háromszor akkora, mint az ibériai félsziget. Remélem, hogy többször említettük, ez csak egy első lépés a probléma megoldására felé, de az első. Konkrétan az állampolgárokkal beszéltünk erről, az emberek ezt látják és pozitívumnak értékelik. Örülnek annak, hogy foglalkozunk a problémával. Világos célokat, célokat határoztunk meg a műanyag zacskók csökkentésére vonatkozóan, de az is fontos, hogy a tagállamok számára biztosítsuk, hogy megválasszák az eszközöket. Nincs európai szintű meghatározása és tilalom sem. A tagállamok döntik el, hogy milyen ösztönzőkkel próbálják a célt eloldani. Az északi országoknak például sikerült tilalom nélkül ösztönzőkkel, gazdasági eszközökkel a műanyag tasakok számát jelentős mértékben csökkenteni. Ezt javaslom én is a tagállamoknak, hogy gondolják végig, hogy hogyan lehet ezeket a célokat elérni tilalmak nélkül, hanem piacgazdasági eszközökkel. További lépéseket kell tegyünk, és remélem, hogy az Európai Bizottság és biztos úr és az alelnök is támaszkodnak majd ránk akkor, amikor

Elize, 30 Lize úr, 30 másodperce van. Köszönöm szépen a kérdést. Nos, gyakran mondják az üzletben is, hogy kérnek ez zacskót. Politikusként ugye mindig azt mondom, hogy nem, ez, ez lenne a helyes. Nagyon sok eladó is mondja, hogy hát igazából be is kéne tiltani. Ez is azt mutatja, hogy az a probléma, amit ön is érint, az emberek nevében tárgyalt kérdés itt is. Írországban például, ahol a könnyű műanyag tasakokra díjat, illetve ilyen betétdíjas rendszert vezettek be, ez sokkal alkalmasabb, mint a tiltás. Kell, hogy legyen választási lehetőség, persze, de az eredményeket el kell hozni. Írországnak lenyűgöző eredményei vannak e tekintetben. Köszönöm szépen. A következő eh, García Pérez asszony, 1 perc 30 másodperc. Presidenta, señor... Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az az irányelv, amiről ma szavazni fogunk, arra hivatott szolgálni, hogy arra lenne hivatott szolgálni, hogy ki törölje az emlékezetünkből a csendes óceánon a műanyag foltot, de ez nem fog megtörténni ilyen egyszerűen, nagyon sok évszázadnak kell eltennie, hogy ez megtörténjen. Hogyha most modellt váltunk, akkor mindenképpen a körforgásos gazdaságra kell voksolnunk. Ez egy új fordulópont, egy új forradalom. A mai irányelvjavaslat tehát szimbolikus értelmű, a fenntartható fogyasztás példája ez. Olyan anyagokat kell választanunk ezentúl, túl, amelyek környezet, környezeti szempontból is elfogadhatóak, illetve az újrafelhasználást és a megfelelő hulladék politikát kell mindenképpen előtérbe helyezni. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó lépés az átállás felé, de sajnos elképzelhető az is, hogy alternatív csomagolóanyagokat fognak ezen túl használni. A célkitűzésünk az, hogy az éve, évi 250 zacskó per fő plafont ne lépjük túl. Utána pedig át lehet térni egy új termelési modellre, ez komoly kihívás lesz, de szeretném, hogyha az egész Földön elterjedne ez a fajta gyakorlat. Következő felszólalunk Markus Pressel egy percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A számok, amelyeket hallunk a műanyag tasakokról, nagyon ijesztőek valóban. És világos, hogy ezek számát csökkenteni kell. Ez egy óriási E, energiahordozó anyag e, pazarlás és e, rossz gyakorlat biztos, hogy nem jó, ami történik, a tengerekben végzik ezek végül. Mindez megoldás után kiállt értelmes szabályozás intézkedések iránt. Ezért szerintem jó a megközelítés, hogy a műanyag zsákok, legalábbis az 50 mikronnál vékonyabb műanyag zsákok használatát tiltani, csökkenteni kell, de itt is lehetnek kiskapuk. Előfordulhat, hogy akkor majd 50 mikronnál vastagabb falú zsákokat fognak ugyanezek a gyártók gyártani, és ezzel még több műanyag hulladék keletkezik. Danke. Köszönöm szépen. Bérder asszony egy percben. Köszönöm szépen. Több mint egy milliárd műanyag zacsa, zacskó lesz szemét Európából, és elönti a tengereket, a, megöli a halakat, delfineket, tengeri madarakat. Európa, Európa egészében kell lépjünk jelentős mértékben használjuk most a tragikus, ahogy felhasználjuk a műanyag hortosokat, hogyha a mostani 200 per fős alkalmazás 2020-ig 40-re tudjuk csökkenti, az azt jelenti, hogy a tengeri élővilág számára enyhülést adunk. De mégis a képviselők ezeket a célokat nem fogadták el. Nagy-Britániában a liberális demokraták a konzervatívokkal szemben kiálltak annak érdekében, hogy öt penis adót vessenek ki ez évtől a műanyag zacskókra, és most is megmutatták az igazi színüket, az igazi énjüket azok, akik nem támogatták e parlamentben ezt. A, a szemét célját szolgáló zacskókat, számukat csökkenteni kell. Köszönöm szépen. Berdel asszony, van egy kék kártya. Kettő van. Eh, és Göring asszony kapja meg először, hogyha válaszol a kérdésekre a szót. Köszönöm. Hadd kérdezzem meg, Bérder asszony, vajon gondolja-e, hogy a most előttünk fekvő javaslat jobb és hatékonyabb lesz Nagy-Britániában, mint az a javaslat, amit a, a brit parlament megszavazott, és amit a liberális, liberáldemokraták is eh, támogattak ott. Igen, ez a javaslat pán-európai javaslat amely az országokra hagyja, hogy a lehető leg, érzésük szerint legjobb formában csökkentsék a műanyag zacskók felhasználását. Nagy-Britániában az öt is adóval értékezte, más ország másként fogja. Köszönöm szépen. Réda asszony is kérdez tőle, öntől egy kérdést. Reba asszony, 30 másodpercben, ha elfogadja. Bördör asszony, azt mondja, hogy odafigyel a környezetre. Mit gondol arról, hogy nem tiltjuk be a, az úgynevezett áll lebomló műanyag tasakokat nem tiltjuk be? Ez csak gazdasági okokra vezethető vissza. Mit gondol erről? Use of biodegradable plastic bags. A, a nem lebomló műanyag zacskó mellett a lebomló is probléma. Természetesen a biológiai lebomló is hulladék, és lerombolja a hulladék ciklust. Úgy gondolom, hogy a biológiai lebomló anyagokat is fel kellene váltani normál bevásárlószajcsokkal. Köszönöm szépen. Flanagan úr, egy percre. Uh, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megszólalhatok. El, egyetértek az adók vagy közlevező termékdíjak bevezetésével. Hazámban, Írországban ezt bevezették, és jó hatása volt. De a másik oldalon azt is meg kell vizsgálni, hogy akkor mit használunk majd helyettük? Több papír zsákot például? és rá kell mutatni arra, hogy a papír termelés 70%-kal több légszennyezést okoz, mint a műanyag termelés, sokkal több vizet szennyez el, és sokkal nehezebben reciklálható. Tehát kíváncsi vagyok, hogyha betiltjuk vagy korlátozzuk a műanyag zsákokat, mi lesz helyettük? Nagyanyám már tudta, hogy mi az alternatíva. A kézzel szőtt textilzsák 70 év vet fölöslegesen fejlesztettük egy irányba a gazdaságot, vissza kéne térni. Ehhez nem kell újra föltalálni a kereket, van megoldás. Ugyanakkor, ha a tagállamokat kötelezik valamire, akkor azt nem vagy rosszul fogják megvalósítani. Hagyjuk meg a tagállamoknak, hogy az adott kultúrában mi a jó megoldás. Köszönjük. Valentinas Matsuronisnak adok most egy percben szót. Kedves kollégák! A műanyag hortáskákból egy perc alatt egy milliót használ el a világ, és ez egy abszurdum. Az új szabályok, amelyek ezek használatát, gyártását korlátozná, legyen környezetbarát és megvalósítható, gazdaságilag is értelmes. A valódi és mérhető eredményeket csak akkor érünk el, hogyha a megfogalmazott célokat monitoringgal kötjük össze, és jó tudományos számításra alapozzuk. És csak ezután határozzuk meg a célokat. Ami a termékdíjat jelenti, a kötelező árat, jó irány lehet, de arra vigyázni kell, hogy ez nehogy a termék árába becsempészett rejtett költség legyen, és ne legyen túlzó. A alternatív csomagolások irányába hasonló. Most Obermeyer úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szörnyű következményei vannak a műanyag felhasználásnak, ugye ismerjük ezeket a tengeri szemétszigeteket tehát utolsó pillanatban van az óra, most kell lépni. Adóztatni kell őket, de nem biztos, hogy ez minden célt megold, mert sokkal átfogóbb a probléma, hosszú távon kell gondolkodni, és nem szabad, hogy hogy az úgynevezett újrahasznosítható műanyag zsákok terjedjenek el. A teljes átállást kell megvalósítani biológiai alapú hortáskákra, olyan alapanyagokból készült táskákra, amelyek nem tartalmaznak ilyen műanyagokat. Ehhez a kutatást kell ösztönözni, és az ipari cégekre pedig kötelezettségeket kell rúni, de ez tagállami szinten történik szerintem is. Köszönjük szépen. Most Pilar Ajúzónak adok szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a műanyag szacskok nagyon sok környezeti problémához vezetnek, főleg a tengeren. Az elmúlt években a tagállamok és a szobaforgó vállalatok sok mindent tettek azért, hogy csökkentsék a műanyag zacskók fogyasztását, és sokan lépéseket tették azért, hogy ezt megvalósítsák. Az irányelv eszközt ad a tagállamok kezébe, hogy csökkentsék az ilyenfajta hulladékot. Például eltörlik az ingyenes műanyag hordtasakokat. Spanyolországban ez már megtörtént az átállás, és nagyon is hatásos volt ez. Ami pedig a különösen vékony, a nagyon könnyű műanyagokat illeti, általában ez az élelmiszerek csomagolására használatos. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik az irányelv. Úgy gondolom, hogy föl kell mérni azt, hogy pontosan milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez az irányelv, milyen anyagokkal akarják ezt helyettesíteni, komoly tanulmányokat kell végezni. Szeretnék végül köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az jelentéstevőknek. Sikerült a tárgyalás során jó eredményt elérni, és azt hiszem, hogy nagyon nagy konszenzusra fogjuk ezt majd elfogadni. Köszönöm. Frau Karin Kadenbach. Köszönöm szépen, és most Karin Kadenbach, egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Nagyon gyakran képviselőként azzal a problémával szembesülünk, hogy hogyan kommunikáljuk a döntéseinket, hogyan mondjuk el az embereknek, hogy miért akarunk valamit. Ebben az esetben egyszerű a helyzet, mert az európai állampolgárok nagy kívánságának teszünk elemet. Az európaiak több mint 87%-a támogatta, támogatja hogy ezt a nejlomzacskó vagy műanyag hortasak özönt csökkentsük. Ausztriában is a lakosság 73%-a támogatja azt, hogy általában tiltsák ezt be. Az első lépést megtettük ebbe az irányba, csökkentjük most a mennyiségüket, és a tudatosítás is fontos. Tehát, hogy tudatosítjuk a fogyasztókat. Nagyon gyakran egyfajta végiggondolatlanul cselekedett az, hogy megfogják azt az acskót, amit felkínálnak. Tudom, mindannyian láttuk ezt, hogy egy ideig ezeket a műanyag zacskókat gyűjtöttük, nem dobjuk, hanem mindig gyűjtöttük. Ezt érdemes is megfigyelni, hiszen nagyon gyorsan hatalmas műanyag hegy halmozódhat fel. És ha végig gondoljuk, hogy 400 év alatt tud egy ilyen hegy lebomlani, és még akkor sem fog megszűnni, csak szétesik, akkor a az a 15 vagy 30 perc, amíg kényelmesebben viszünk valamit haza, igazából túl nagy ár. Meggyőződésem, hogy rugalmasan rugalmas szabályokra van szükségünk Európában, az Európai Unióban különböző a helyzet, van olyan, aki kettő, van, aki 200 nejlonzacskót visz haza évente, a, de attól is függ azonban a mennyiség, hogy milyen nyomás van a lakosságra. Fontos, hogy belátható időn belül általános tilalom vonatkozzon a műanyag hortasakokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig egy percben eh, James Nicholson úr kap szót. Köszönöm szépen. Amikor a 2015-ös bizottsági munka programot bemutatta Juncker úr, azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha az EU nagyobb lenne, és nagy kérdésekben nagyra törő lenne, kis kérdésekben pedig kicsit szerényebb lenne. Most a mai napon azt láthatjuk, hogy egy kis dologban az Európai Unió túlságosan nagyot akar megvalósítani. A műanyag zacskókat nap mint nap használják Európában. Ennél kisebbek már nem is lehetnének a hortasagok természetesen komoly gond a környezet számára az, eldobol, az eldobott hord tasakok mennyisége. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió jelen esetben túlságosan preskriptív volt, ez tarthatatlan. Megfelelő célkitűzéseket kell megszabni. Úgy gondolom, hogy nem ilyen eszközzel lehet a fogyasztást csökkenteni a tagállamokban. Fontosnak tartom azt is, hogy, dísz, hogy díszabást tesz kötelezővé az Európai Unió, szerintem ez tagállami hatáskör. Köszönöm szépen, Frederik Ries, szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokszor néhány adat sokkal fontosabb, mint egy hosszú beszéd. 5 másodperc alatt létre lehet hozni egy ilyen műanyag zacskót, de 500 évig tart, még lebomlik. Úgyhogy eh, mindenképpen dicséretes az, hogy a tanács és a parlament végre meg tudott egyezni, hogy eh, ezzel is csökkentsük a műanyag zacskók felhasználásának a eh, kedvét. 2025-ig szeretnénk lecsökkenteni az egyfőre jutó évi műanyag zacskó felhasználást 250-re. Európában nagyon eltérőek a felhasználási adatok. Például Finnországban négy darab műanyag zacskót használnak fel évente, egy főre kivetítve. Lengyelországban ez 400. Tehát ilyen nagyok a különbségek. Tíz évnyi türelmi idő túlságosan hosszú, szerintem az EU ennél többet is tehetne. A tagállamok megint a túlságosan lassúak, mindjárt a végére érek vannak ulók is, például Írországban vagy Luxemburgban, tőlük kéne tanulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Mach a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én beterjesztettem egy módosítót, mely teljes mértékben átformálná ezt az irányelvet, ami betiltaná a műanyag zacskók használatát a boltokban. Lehet úgy szavazni, hogy az emberek maguk dönthessenek arról, mit használnak és mit nem a bevásárlás korán. Ne becsüljük alá az embereket. Ők újrahasznosításban is eh, részt vesznek. Amikor van papírzacskó és arra van szükségem, akkor papírzacskót veszek. Ha még szóval műanyagzacskó van szükségem, akkor azt veszem fel. Mit teszünk, mi lesz akkor, hogyha betiltjuk a műanyag zacskókat? nem történik majd más, mint hogy az emberek többet vásárolnak majd. Több műanyag fóliát, és abba fogják csomagolni a dolgaikat, az élelmiszereket, úgyhogy nem sokra jutunk ezzel. Mint azok, akik arra törekszenek, hogy betiltsanak, betiltsak a műanyag zacskókat, remélem, hogy sosem használnak ilyet, mert hogyha igen, és másoknak betiltják, akkor, akkor szemforgatók. Köszönöm szépen. Jean-François Jacques egy percben kapja meg a szót. Le micro, monsieur. Mikrofonba kérem, uram. Kedves kollégák, eh, hogyha csak úgy egy pillantást vetünk erre a szövegre, amely a műanyag hortasakok csökkentését célozza, azt gyakorlatilag egyhangúan el lehetne fogadni, de mégis miért az ilyen kis illuzórikus intézkedésekre koncentrálunk. A kozmetika irányelv születik, miközben eh, egyre nagyobb a közlekedés által okozott kár, és egyre nagyobb a nemzetközi eh, egymástól függés. Eh, a globális vízió nélkül nem fog ez működni. A nemzetállamok újabb kötelezettséget kell, hogy elszenvedjenek egy állandóan jogot alkotó Európai Bizottságtól, amely nincs tekintettel a szubszidiaritásra. Köszönöm szépen, most pedig Sújka asszony másodpercben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. A tény, hogy ez világszerte problémává vált, a hortasakok voltak éppen a fogyasztói társadalom szimbóluma váltak. Helyén való az, hogy megállapodás születik a bizottság, a tanács a parlament között, bár a parlament számára sokkal kényesebb kérdésnek tűnik ez, mint a bizottság részéről. Azt van egy régi indiai mondás, miszerint a földet a gyermekeinktől kaptuk kölcsön, így is kell vele gazdálkozni, gazdálkodni, sáfárkodni. A műanyag szatyrok nyilvánvalóan hatalmas problémát jelentenek ökológiai szempontból, ezért szerintem pozitív irányelv ez. Lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy saját területükön belül maguk határozzák meg ennek végrehajtását. Én öszt, az ösztönzőket látnám szívesebben, látnánk, látunk erre jó példák a Skandináviában, Írországban, az ilyen ösztönzők incentívák, azok hasznosak bizonyultak. Hazámban, Horvátországban a folyók állapotát és a tengerpart állapotát is igen súlyosan károsítja a műanyag zacskók tömege. Sok esetben tengeráramlatok hozzák Albánia felül a horvát partokra ezeket a műanyag szennyező anyagokat, ezeket és ez nem csak a környezetet sújtja ez, hanem, hanem anyagi hatása is van, hiszen a turizmus sérülése révén a gazdaságban is mérhető ez a negatív hatás. Fontos, tehát a nem EU tagállamokkal is tárgyaljuk meg ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen. Kék kártyás kérdést szeretne önnek Jakov Csics úr feltenni. Elfogadja a kérdést? Jakov Csics úr, 30 másodperce van. Köszönöm szépen Suica asszonynak, amiért elfogadta kékkártyás, kékkártyás kérdésemet. A következőt szeretném kérdezni. Ön említette a határokon átnyúló szennyezés problémáját, amely Horvátországot érinti, Albániából, és Bosznia-Hercegovinából is érkezik ilyen jellegű szennyezés a Neretva folyón keresztül. Gondolja-e, hogy az Európai Uniónak Albániával és Boszniával folytatott csatlakozási tárgyalásai során említeni kellene ezt a problémát annak érdekében, hogy E, ebben a problémásban megoldás szülessen. Köszönöm. Köszönöm szépen Jakovcsics úrnak, amiért felvetette ezt a problémát, hangzik a válasz. Tudjuk, hogy az Adriai tenger egy félig zárt tengeri rendszer, ezért nagyon fontos, hogy az Adriai tenger partján található országok mind ugyanazokat a szabályokat követség, kövessék, azonban nem mindegyik kell az érintett országoknak Európai Uniós tagállam, Gondoljunk Albániára, Bosznia-Hercegovinára és Montenegróra. A Környezetvédelmi Szakbizottságban több ízben is felvetettem ezt a kérdést. Ezek mindenképpen olyan témák, amelyeket a tárgyalási fejezetekbe be kell építeni, máskülönben nem leszünk képesek megóvni az Adriai tengert. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Egy perc, 30 másodperc erejéig Biljana Borzán kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a műanyag hortasakokat illeti, azt hiszem a legtöbben nem is gondolkodnak el ezen a problémán. Egyszer csak, ezen a problémán egyszerűen csak használják folytonosan a műanyag hortasakokat. Ugyanakkor rengeteg hortasak kerül ki a környezetbe, és hogyha legközelebb azt látja, látják, hogy napozás közben a tengerparton, hogy egy műanyag tasak lebeg a vízben, akkor kérem emlékezzenek arra, amit mondtam. Az Európai Unióban hatalmas a pazarlás, ennek a szimbólumát képezik a műanyag hortasakok is. Hatalmas mennyiségben használunk ilyen hortasakokat. Az, az előttünk lévő program potenciális megoldásokat fogalmaz meg. Az én hazámban nem fogyasztjuk olyan nagy mennyiségben a hortasakokat, ezért üdvözöljük azt, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a tagállamok saját maguk döntsék el, hogy milyen módon szeretnék a kitűzött célokat elérni. Ezt jó megoldásnak tartom, mert ezáltal a megoldásokat az országok sajátosságaihoz, sajátosságaihoz tudják igazítani és szerintem mindenképpen üdvözlendő az a cél, hogy csökkentsük a pazarlást az Európai Unióban. Köszönöm, Gérike képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, ma délelőtt, amikor az Európai Parlamentbe tartottam és a kanális parton sétáltam, három ilyen műanyag tasakot is találtam a part mentén, illetve a vízben levegve a műket, ezeket nem hasznosítjuk újra, sőt, környezeti károkat is okoznak. Ez a probléma globális, és, egyed, és most már nem tudjuk a szőnyeg alá söpörni. Pontosítani szeretnék, több százezer tonna műanyag szennyezi a tengereket és óceánokat, hatalmas mennyiségű plastik hulladék kerül a természetes vizeinkbe. Van, aki már a hetedik kontinensről beszél, amikor a műanyag halmokat emlegeti. A csendes óceánban például Kalifornia és Havai között egy hatalmas ilyen műanyag hegy alakult ki, amely kizárólag műanyag hulladékból áll. A gyermekeimnek mindig azt mondom, hogy, illetve a gyermekeknek mindig azt mondjuk, hogy nem húzhatják a fejükre ezeket a műanyag tasakokat, de pontosan ez a, az, ahogyan rengeteg tengeri élőlény elpusztul. Fontos, hogy Európában végre kezeljük ezt a problémát, Fontos, hogy feladatunknak tekintsük a műanyag, ellen, műanyag hulladék elleni küzdelmet, hódítsuk meg az úgynevezett hetedik kontinenst, és tegyünk valamit a környezet érdekében. Szerintem sokkal többet kellene foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és rendszeresen beszélnünk kellene róla. Köszönöm. Balcó Zoltán következik egy perc. Kasszony, köszönöm a szót. A könnyű műanyag hortasakok mértéktelen felhasználása az unió valamennyi országában

Köszönjük szépen, most pedig Gambus úr következik egy perc 30 másodpercig. Gracias, president, señor comisari. Cuando hablamos de la... Köszönöm. Amikor a műanyag hortasakok fogyasztásának csökkentéséről beszélünk, akkor valójában a környezetvédelemről beszélünk, illetve arról, hogy egy egészségesebb lakó környezetet szeretnénk kialakítani a gyermekeink számára. E, nem tűnik nagyon érdekes vitának e, e, a, a téma, ugyanakkor mégis érinti az európaiakat. Évek óta folytatjuk ezt a vitát arról, hogy csökkentsük a műanyag hortasakok számát, mint ahogy a bizottság is mondta, és mint ahogy itt is elhangzott, öt percig használnak egy átlagos műanyag tasakot, ami aztán több száz év alatt bomlik le. Nyilván a tagállamok között nagy különbségek vannak. Az fontos, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy csökkentsék ezeknek a tasakoknak a felhasználását 2020-ig, illetve e, azt követően is, valamint e, van egy 2018-as határidő is más intézkedésekre. E, tehát ne beszéljünk túl sokat, hanem egész egyszerűen lépjük meg végre ezt a dolgot. Katalóniában 2007-ben kezdtük ezt a folyamatos és 2012-re 54%-kal csökkent a hortasakok felhasználása, és 2012-ben immár az egyfőre eső felhasználás 32 hortasakra szorult. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gambus úr. Kék kártyás kérdés kapott. Bronis Lope úrtól. Elfogadja a kék kártyást? 30 másodperc van, uram, parancsoljon, kérdezzem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a benyomásunk, hogy az egyetlen csökkentése, egyetlen lehetőség arra, hogy csökkentsük a műanyag zacskók használatát, az, hogy megszüntetjük ingyenes osztogatásokat, ingyenes terjesztésüket. Önök szerint ez volna a leghatékonyabb megoldás? Lehet, hogy végig kéne gondolni azt is, mikor kezdjük el árazni. 16-ban, 17-ben, 18-ban előbb-utóbb pénzért kell árulni őket. Most Sí. Eh, cobrar, cobrar por las bolsas es una alternativa, pero la alternativa... Köszönöm. Eh, egyik megoldás lehet eh, a az ilyen táskák, tasakok pénzért adása. A másik megoldás az az, hogy a fogyasztók mentalitását kell megváltoztatni. Köszönöm szépen, Jolányan a következő másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos, vele biztos úr, ön a tengerpolitikát felelős, és ezért fontos megismételni, hogy a műanyag zacskók nagyon nagy része a folyókban, majd a tengerekben végzi, és ez a gigantikus uh, hulladék szőnyeg a csendes óceánon úszik. Egyes kollégák hetedik kontinensről beszélnek, és ez a műanyag, ez a műanyag nagyon uh, sokáig uh, nem bomlik le, ördögi uh, tulajdonságai vannak, a halak uh, élelmiszernek nézik, lenyelik, belepusztulnak tömegével. Tehát bizony azonnali cselekvések ket követel meg, hogy mindenképp csökkentsük ezt a hulladék mennyiséget. A ingyenes terjesztése műanyag zacskóknak az Európai Unióban feltétlenül kötelező szerintem mindenképpen fizetni kell érte, ha valaki feltétlenül használni akar ilyen zacskót, és arra is lehetőség van, hogy itt bizonyos helyeken betiltsuk, mert vannak alternatívái. Más jogalkotásban e, ezt, e, ezt csináljuk, hogy e, a jobb módszertant erősítjük, a rosszabbat, a rosszabb anyagot tiltjuk. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy hű maradt a parlament eredeti célkitűzéshez, ez nem volt könnyű, mert a triológusban nehéz volt fenntartani, a bizottság egy ponton vissza is akarta vonni. Szerintem jó jogszabály lesz ez, és most a biztos úron áll, hogy végre is hajtsák ezt. Köszönöm. Következő David Campbell Bannerman egy percben. Madam President, much of the... Köszönöm, elnök asszony. A jelentés körüli vita az eh, alapvetően arról szól, hogy támadják az Oxobio oxidatív biológiai úton lebomló technológiát, amely komolyan hozzájárulhat a szennyezéshez, eh, a szennyezés elhárításához, már pedig mindannyiunknak ez a célja. Eh, eh, kelet-angliai cég találta fel ezt az innovatív technológiát. Én helyi képviselőjükként örülök ennek a fejlődésnek, és azt remélem, hogy több ezer munkai teremtődhet ezzel a technológiával. A rivális olasz érdekek állnak itt szemben ezzel a technológiával. Az itt valójában arról van szó, hogy egy versenytársat akar, akarnak eltakarítani a piacról. Ehm, tudományos bizonyíték, és nem pedig eh, babonákon alapuló félelem kell, hogy vezesse a kezünket. A végleges eh, irányelv végül is eh, nem tiltja be az oxidatív biológiai úton lebomló tasakokat, hanem tudományos vizsgálatra szólítja fel a bizottságot. Semmiképpen nem szabad elhamarkodni ilyen lépéseket. Köszönöm. Mr. Campbell Benneman, there's a blue card. Kékkártyás képet, két kékkártyás képet kérdés kapott egyik Agnew képviselőtől, a másikat Auken asszonytól. Elfogadja mind a kettőt? So Mr. Uh, Agnew. Agnew először. Um, okay, there's a problem. Seems to be a problem. Now it works. Right. This is egy szokatlan dolog. Baráti kérdésem lesz, talán nem szokták meg, mert ugyanazt a válaszolók környezet képviselem, mint Kenneman úr, és a spontán felszállások során úgy kapnám meg a szót, úgyhogy inkább a Symphony cégről beszélnék egy kicsit Hartfordshire-ben. Szokatlan, ugye, hogy együttműködünk ebben a házban, most ezt tettem. Elnök, igen, ez valóban szokatlan, de a kékkártyás kérdés az arra van, hogy kérdést tegyen fel, maga meg nem tett föl kérdést. Úgyhogy most megadom Auken asszonynak a szót, és akkor a válaszra is lesz még 30 másodperc. Illustration, what was the problem? Most, uh, eh, itt az illu itt az illusztrációja annak, hogy mi a probléma a az oxidatív biológiai úton lebomló tasakokkal. Eh, ugye egy brit cégről van szó, Eh, és a tanácsban pedig eh, szükség volt a brit eh, szavazatokra. Valójában itt most az történik, hogy az Európai Bizottság kivizsgálja, hogy az oxidatív biológiai úton lebomló tasakok tényleg mennyire veszélyesek. Az én kérdésem az, hogy önök támogatják-e azt, hogy világosan kivizsgálják a dolgot, és ha arra jutnak, hogy tényleg károsabb, akkor önök támogatni fogják ennek a technológiának a kiiktatását? Campbell. Campbell bennem a úr 30 percben. Ahogy mondtam, én amellett érvelek, hogy tudományos tanulmány alapján vizsgálják meg, hogy hogy működik a dolog. Én meg vagyok győzve róla, és a választókörzetem is, hogy egy nagyon jó technológia ez, amely segít bennünket abban, hogy a szennyezési problémával szembenézzünk. Sajnos nagyon sok tudománytalan érv, rossz érvet használnak fel egy cég ellen és a technológia ellen. Szerintem a tényekre támaszkodjunk, nem az előítéletekre. Köszönöm. Most pedig egy percben Fontulis képviselője szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ma a műanyag hortasakokról folytatunk eszmecserét, illetve arról, hogy a felhasználásukat mennyire, illetve hogyan lehet csökkenteni, hiszen ezen kattasakok nagyon nagy környezeti terhelést jelentenek. Ez a szöveg egy megfelelő lépés a megfelelő irányba, de nem elegendő. Az eddigi intézkedéseink egyszerűen nem elegendőek a probléma megoldására. Egyesek úgy gondolják, hogy környezetbarát intézkedéseket fogalmaz meg, a szöveg, ugyanakkor a szövegben szereplő megoldások szintén környezeti károkat okozhatnak. Szerintem egyszerűen be kell tiltani a könnyű műanyag hortasagok használatát, csak a megfelelően vastag hortasagok használatát szabad engedélyezni, amelyek esetében azonban a felhasználóknak, illetve a fogyasztóknak fizetniük kell ezek használatáért, illetve megvásárlásáért. Vannak olyan országok, ahol ez már működik és eredményeket mutatott kizárólag újra felhasználható vagy hasznosítható anyagokból készült hortasakok használatára kell átállni, ez lehet, hogy nem ö, olcsó, de fontos, hogy kezdjünk valamit ezzel a problémával, hiszen máskülönben katasztrofális körülmények alakulhatnak ki a bolygónkon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lukácsievszke asszony. Következik egy perc 30 másodperc erejéig. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv azon kevesek egyike, amelyek esetében azért mindegyik eh, parlamenti frakció támogatása szemmel látható, noha vannak e- ellenzői is az irányelvnek. Az előttem szólók több ízben is elmondták, hogy eh, több millió hortasak kerül a környezetbe, és hogy ezek csak rendkívül lassan bomlanak le. A hortasakok okozta szennyezés problémája és a faunára és flórára gyakorolt, tehát az élővilágra gyakorolt hatás rettenetes méreteket ölt, meg kell oldanunk ezt a problémát. Örülök annak, hogy néhány tagállam bevezette azt a kötelezettséget, hogy pénzt kérjenek ezen hortasakokért a boltokban, ez csökkentette a felhasználásuk mértékét. Remélem, hogy ez az irányelv tovább ösztönözi a tagállamokat arra, hogy egyre nagyobb léptekkel haladjanak a közös cél irányába. Ugyanakkor azonban egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy az ár a legfontosabb tényező mindebben. Szerintem fontos tájékoztatnunk is a lakosságot, fontos felvilág, a felvilágosítás a gyermekek körében, az iskolákban, a családi kereteken belül is. Mindenképpen világosan kell látnia mindenkinek azt, hogy milyen hatással vannak a környezetre ezek a hortasakok, és fontos, hogy rendelkezésre álljon a biológiailag lebomló hortasakok alternatívája is. Köszönöm. Köszönjük! mondja az elnök. Nikos Andrulakis a következő, egy perce van, parancsoljon. Υπολογίζεται ότι το 2010 99 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες 2010-ben 99 milliárd táskát használtak az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy évente fejenként 200 táskát. Ezek közül a legtöbb az könnyű műanyag hortasaknak minősül, leginkább a szupermarketekben lehet ezeket beszerezni. A tasakok többségét nem használják fel újra. Ez így egy nagyon komoly környezeti terhelést jelent. Az irányelv módosít más hulladék témájú jogszabályokat, ez jó dolog. Konkrét célkitűzésekre van szükség. A jelenlegi megállapodással a tagállamok két dolgot, két dolog közül választhatnak, vagy csökkentik a műanyag hortosak felhasználást 2019-ig 90 tasakra, és aztán később 40-re, vagy az ilyen tasakok ingyenes kiadását tilthatják be 2018-ig. Azt gondolom, hogy ezzel a jogszabályjal megágyaztunk annak, hogy megoldjunk egy komoly környezeti problémát. Köszönöm. Renata Briano a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági a körkörös gazdaságról is beszélnünk kell, és fontos, hogy ezt előre ezt segítsük a műanyagtasakor vonatkozó szabályozással, és a tagállamok kell, hogy végrehajtsák ezt majd. Tavaly Olaszország betiltotta az ingyenes terjesztését ezeknek a műanyagzacskóknak. Kiváló eredményeket értünk el ezzel, ám még sokat tennivaló. Megfelelő monitoringra van szükség, verifikációs eljárásra, az újrahasznosításra, és az ipartól az oktatásig egy sor tenni van. Még mindig túl sok műanyag hulladékot termelünk, ez árt a, a környezet állapotának is, a szárazföldi és a tengeri környezetnek is. Jó tudjuk, hogy a, a, a csendes óceánban egy, egy hatalmas ö, szemét örvény alakult ki, rémisztő méreteket öltött, 30 szorosan lehet a mérete, mint Olaszország területe a gyermekeinknek tartozunk azzal, hogy veszünk ebben az ügyben valamit. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést nem fogadok el olyantól, aki már feltett kérdést mert a szavazás idejére is tekintetel kell legyünk, kérem a megértésüket. Most jön a spontán felszólások szakasza, tizen jelentkeztek, ám csak frakcióként egy emberre lesz idő. Az első Giovanni Lavia úr egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy itt a parlament egy komoly sikert fog elérni, biztos úr, mert a trilógus során, amelyet én elnököltem, mint környezetvédelmi bizottsági elnök, a raportőrünkkel együtt, és hát a tanács segítségével is sikerült egy megállapodást elérnünk, mégpedig egy jövőbe tekintő megoldást. Újra kezdené, kéri az elnök asszony a képviselőt. Biztos úr, Nos, ez egy nagy siker a parlament eh, számára, ahogy ezt mondtam, mert a trialógus során a tanácssal és a raportőrrel együtt eh, sikerült eh, közös álláspontot kialakítani. Az Európai Bizottság nem mindig segítette ennek a megállapodásnak a megszületését. A bizottságban felmerült az is, hogy visszavonják az egész javaslatot, és a rendelet alkalmazhatóságát is megkérdőjelezték. De minden esetre itt most a társjogalkotók egy komoly sikert értek el a Lisszaboni szerződés alapján. Úgy gondolom, hogy a környezet érdekében cselekszünk. Vannak olyan tagállamok, amelyek már léptek, e, most megfogalmaztunk közös célkitűzéseket, rendelkezésre áll a technológia, és e, magas e, igényeket kell megfogalmaznunk önmagunkkal szemben. Kaputó úr, következik egy perc. Grazie, Presidente. La riduzione del consumo di borsa... Köszönöm szépen, elnök asszony. A műanyag hortasakok használatának csökkentése egy olyan célkitűzés, amelyet az Európai Uniónak követnie kell, sőt prioritásként kell kezelni ezt a célt. Ijesztő, hogy mindez milyen kontextusban történik. 2010-ben azt láttuk a felmérések alapján, hogy minden EU-s polgár 180 műanyag hortasakot használt el egy év alatt. Most úgy tűnik, egy jelentős előrelépés történik, legalábbis az Európai Bizottság javaslatához képest, ezt mindenképpen fel kell tartani. Vannak kötelező jellegű célkitűzések a csökkentésre, ez is mindenképpen egy üdvös dolog. Mindenképpen csökkenteni kell a hortasakok használatát, emellett a műanyag hortasakok használatára vonatkozólag egy éves jelentés is készülni fog ezentúl. Ezáltal tudunk még nagyobb előrelépést elérni azokban a vállalásokban, amelyeket magunk vállaltunk fel. A tagállamok jelentéstételi kötelezettséggel rendelkeznek majd ezentúl. Köszönöm, megtem ezt már egy perc. Hartlik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézzük meg azt a hatalmas kárt, amit a tengeri körzetben okozzunk, különösen a könnyű súlyú műanyag zacskókkal. Ezt kell feltétlenül korlátozni. Jelen pillanatban nagyon különbségek vannak a tagállamok között, ebben Flandria, amelyet én képviselek, nagyon jó eredményeket tud bemutatni. 2003 óta a műanyag zacskók hangszhasználatát 80%-kal csökkentettük úgy, ugyanakkor többet kell tennünk, mindig van javítani való, és az európai célkitűzés hasznot hoz az illovasoknak is, hiszen egy jogi keretet teremt, meghatározza a játékterét a tagállamoknak, és minden EU állampolgár számára világos. Ezen a szöveg megadja megfelelő rugalmasságot is a tagállami végrehajtásra. Tehát az a, a, a címkézés témáját populizmásnak tartom, az, hogy a környezetbarátnak címkézik ezeket a műanyag az acskókat. További strukturális intézkedésekre is nyitva hagynunk az ajtót, annak érdekében, hogy olyan körkörös gazdaság jön létre, amely az általában nyersanyagokkal és energiaorzókkal jobban sáfárkodik. Köszönöm szépen, éven Jakovsics a következő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Horvátország viszonylag kis fogyasztója ezeknek fegyfőre jutó használatát illetően ezeknek a műanyag zacskóknak, különösen összevetve az európai átlaggal. Ugyanakkor Horvátország nagy gyártója a könnyű súlyú műanyag zacskóknak, és ez problémát jelent számunkra, hiszen bizonyos munkahely szám meg fog szűnni e szabályozás ered, eredendőjeként, és ez más problémákat is felvet, gazdasági és társadalmi jelenleket. Én régebben része voltam ennek az iparágnak, a műanyaggyártásnak, és ma is közel állok hozzá. Nem azt jelenti ez, hogy lobbistája volnék, sőt, épp ellenkezőleg belátom, hogy a könnyűsülő műanyag zacskó súlyos környezetkárosító hatással bír. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nehéz problémát kell szembenéznünk az Adriai tengeren, a határon átnyúló környezetszennyezésnek köszönhetően Albániából és máshonnan érkező műanyagzacskók landolnak a horvát partokon, ezzel foglalkoznunk kell. Köszönjük, Igor Soltesz, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentés tevő asszonynak, Elizabeth Okennek, Margaret Okennek, Kiváló ez a jelentés. A műanyag hortasakok túl nagy arányban használjuk, csökkenteni kell a használatukat, és az irányelvben irányzott intézkedéseket nehéz lesz végrehajtani, úgy gondolom, de egy dolgot világosan látni kell, hogy az emberek, hogyha a fogyasztók tudnák azt, hogy a Műanyag hortasakok felhasználása milyen következményekkel jár, minden bizonyal változtatnának a magatartásukon ezért. Fel kell világosítani az embereket a műanyag hortasakok használatáról. A számok önmagukért beszélnek. A műanyag hortasakok 90%-át csak egyszer használjuk, ennek pedig az a következménye, hogy egyre nőnek a hulladékhegyek. Minden tagállamnak, tagállamnak tájékoztató kampányokat kell indítania. Szeretném az Európai Bizottságot felszólítani arra, hogy a körforgásos gazdaságot mozdítsa elő. Köszönöm. Köszönjük szépen, a spontán felszólalások végéhez érkeztünk. Most pedig Vella biztos úrnak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő Szeretném megköszönni önöknek az eszmecserét, és azokat a rendkívül konstruktív megjegyzéseket, amelyeket tettek a vita során. A tagállamok egyike másika már tett lépéseket arra vonatkozólag, hogy a könnyű műanyag hortasakok felhasználását korlátozza, csökkentse. Ezen tagállamok példája is azt mutatja, hogy a, az intézkedések hatékonyak. Oken Írországot említette, mások Skóciáról beszéltek és a különböző számadatok is azt mutatják, hogy a könnyű műanyag hortasokok felhasználása több mint 80%-kal csökkent a múlt októberben bevezetett intézkedések óta. Több tagállam is konkrét intézkedéseket tett már. Amint az irányelv hatályba lép, a tagállamok még hatékonyabban tudnak majd fellépni. A tagállamok felelősek a megfelelő végrehajtásért, és az első lépés, amelyet meg kell tenniük az, hogy kiválasszák, mely eszközzel kívánnak élni a műanyag hortasokok felhasználásának csökkentése céljából. Szeretném azt is elmondani, hogy az irányelv egy nagyon nagy probléma kezelésére is kísérletet tesz, mégpedig a prevenció témakörében. Minél inkább teszünk a megelőzés érdekében, annál kevesebb intézkedésre lesz később szükség a problémák orvoslására. Ezt néhány parlamenti képviselő is hangsúlyozta a vita során. Többen említették továbbá azt is, hogy a tengerben hogy a tengerben található hulladék mekkora probléma és milyen gondot jelent ez a tengeri biodiverzitás szempontjából? Ez egy globális probléma, amelyre globális megoldást kell találnunk. Mi itt ma csak a műanyag zacskók EU-s felhasználásáról beszélünk, de egyértelmű, hogy a probléma ennél sokkal tágabb. Biztosítom önöket arról, hogy ezt a problémát figyelemmel fogjuk kísérni. Az új irányelv az Európai Bizottságra számos új feladatot ruház, Például a bizottságnak egy módszertant kell kidolgoznia, hogy kiszámítsa az éves egyfőre jutó műanyaghortasak használatot, továbbá a biológiailag lebomló műanyaghortasakok használatára vonatkozó számadatok kiszámítására is módszert kell találnia, valamint a környezetre gyakorolt hatás szemszerűsítésére is. Ezeket a feladatokat mielőbb el fogjuk végezni annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a kompromisszumban lefektetett határidőknek. A kompromisszum egy nagyon fontos előrelépés a műanyag hulladék kezelése szempontjából, és ezt az ügyet nagymértékben támogatja a nyilvánosság és a közvélemény is. Azt hiszem ezzel az irányelvvel meg tudjuk mutatni, bizonyítani tudjuk azt, hogy az Európai Unió hatékonyan tudja kezelni azokat a problémákat, amelyek aggodalmat okoznak a lakosság körében. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, köszönöm biztos úr. Most pedig Auken asszony kapja meg a zárszót jelentéstevőként. Köszönöm vele, biztos úr, valóban azt remélem, hogy ez az első győzelmünk a, azon, a bizottságban azok felett, akik a környezet ellen vannak, és nem az utolsó győzelem, hanem az első győzelem lesz. Történelmi nap ez, hogy sikerült ilyen nagy támogatást biztosítani a parlament részéről, meg a tagállamok részéről is, annak érdekében, hogy világos csökkentési célok valósulnak meg. És a rugalmaság benne van ebben a szabályozásban. Az Európai Bizottság eh, eredeti javaslatában ez csak remény volt. Én keresztényként a reményt nagyra értékelem, de azért tenni is kell valamit. És azért vagyunk itt a pacsorokban, hogy tegyünk valamit, ne csak higgyünk valamiben. Úgyhogy ezért remélem azt, hogy ő megígérte, hogy a javaslatban levő pontokat végig is kísérik majd, az eredményeket is mérve. A Dán felmérések szerintem túl optimisták. Ahogy ide utaztam Dániából, hazámból, ötször is megkínáltak ilyen zacskóval engem vásárlás közben, úgyhogy ingyenesen, úgyhogy jó, hogy jó célokat tűztünk ki, jók a számadatok, jó a rugalmasság, és nem tiltásról beszélünk itt, fel lehet használni ezeket az acskókat majd továbbra is, hanem csökkenteni kívánjuk. Felárazzuk őket, pénzt kérünk, nem, nem adót róvunk rájuk, hanem egyszerűen pénzt kérünk értük. És akkor a fogyasztó elgondolkozik, hogy ó, tényleg kell ez nekem? Fizessek érte 50 centet? Vagy lehet, hogy annál egy zacskó? Vagy, vagy, vagy valami más zacskóba teszem? Egy, egy, egy textil zacskóba? Vagy, vagy, vagy egy már meglevő műanyagzacskóba. Új szokások alakulhatnak ki, mindenki számára hasznos lesz ez, történelmi áttörés ez, és remélem még egyszer ne hagyjuk, hogy az utolsó győzelem legyen ebben a bizottságban a környezetvédelem részéről, hanem az első a sorban. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és én is nagyon sok sikert kívánok mindazok számára, és köszönöm, akik dolgoztak e sikerem. Zárjuk a téma vitáját a szavazás mindjárt egy, nem, nem egészen egy óra múlva lesz, 12.30-kor. A következő napi rendi pontunkhoz érkeztünk,